A az élelmezési világprogram szíriai menekülteknek szóló támogatási programjának finanszírozási nehézségeit de levedova úr. Honorevoli deputati, l'Unione Europea è il maggior donatore mondiale. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, az Európai Unió adja a legtöbb pénzt az élelmiszer segélyezés területén, és az Európai Unió tehát komoly erő, erőfeszítéseket tett, majdnem másfél milliárd humanitárius segélyt adtunk a szíriai, segély, a szíriai válság kezdete óta, tehát 2011 óta. Ez hozzáadódik ahhoz a 600 milliós humanitárius segélyhez, amely az Európai Uniós költségvetésből ered. Az imént vitattuk, vitattuk meg a 2014-es év költségvetés módosítást, ez plusz 50 milliót jelent a humanitárius segélyekre, ezt szétoszthatja tehát még a bizottság. Ennek az összegnek a legnagyobb részét arra fordítjuk, hogy a szír válságra reagáljunk, ez is egyértelműen mutatja azt, hogy humanitárius segényt kívánunk nyújtani mindazoknak, akiknek erre szüksége van, különös tekintettel a szírválság áldozataira. Jelenleg drámai a helyzet, nagyon kevés 2014-es évre a felhasználható finanszírozás, az ENSZ programja is teljesen kiüresedett. A a World Food Program kasszája üres, azt kérte ezért, ezért kérte a nemzetközi közösséget arra, hogy a tél során segítsenek, tegyenek felajánlásokat. A tagállamok között voltak olyan donorok, akik azonnal tettek valamit. A World Food Program esetében tehát sürgősségről van szó. Belgium, Németország, Írország, és összesen több mint 14 millió dollárt ajánlott fel. Az Európai Bizottság, az Európai Unió költségvetésével együtt, tehát amit ebből a költségvetésből erre a célra tudunk szenni, már 20 millió euróról van szó összesen a szír ügyben. Nos, az 1,7 millió szír szíriai menekült ellátását folytatni kell ott, ahogy ezt abba hagytuk. úgy gondolom, hogy nagyon nehéz azt elérni, hogy a szírválság végéig folyamatosan rendelkezésre álljon a, a finanszírozás, hogy segíthessünk az embereknek. A szír menekültek általában semmit nem visznek magukkal, amikor menekülnek, kivéve a rajtuk lévő ruhát. ruhát. Mindenképpen csökkenteni kell a szenvedésüket, segítenünk kell azoknak, akik mindenüket elvesztették, és segítenünk kell őket abban, hogy új életet kezdjenek. A tagállamokkal, illetve az Európai Bizottsággal nagyon intenzív koordinációt végeztünk, példanélkülű ez a jelenlegi helyzet, kollektív reakcióra van szükség. Megpróbálunk tehát hatékonyan segíteni, és a finanszírozásban felmerülő hiányosságokat valahogyan kiegészíteni. Ne feledjük tehát, hogy az Európai Uniós tagállamok a, ennek a World Food Programnak a legkomolyabb donorai. 150 millió eurót ajánlottunk már fel a World Food Programnak, ez előtt a mostani felhívás előtt. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, úgy véljük, hogy a World Food Program az egyik legfontosabb partnerünk az Európai Unió humanitárius tevékenységében. Az EU és a, az Európai Unió, illetve a tagállamok is két oldalon már hosszú kapcsolatot ápolnak a World Food programmal. És, Julen, és a tervezésben és a finanszírozásban is megfelelő lépéseket kell tenni, garantálnunk kell, hogy ez a helyzet nem fordul elő még egyszer, minden emberen segítenünk kell, legfőképpen pedig a szörnyűséges szíriai háború által áldozatain. Köszönöm. Köszönöm szépen Déla Vedova miniszternek, és köszönöm, hogy figyelembe vette, hogy időszűkében vagyunk. Szilianides eh, biztos következik. Very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, nagyon hálás vagyok, hogy ezt a fontos témát napirendre tűzték. A szíriai válság példa nélküli. Mind ennek humanitárius következmény, mind pénzügyi implikációi miatt is. Azonnali reakcióra van szükség a nemzetközi donorok részéről annak érdekében, hogy elkerüljük a helyzet további romlását. Átfogó válaszra van szükség, és ez nem függhet a normál költségvetésünktől, hanem egy egyértelmű európai fellépésre van szükség, kollektív felelősségünk ez. Meg kell találnunk a lehetőségét annak, hogy ezt teljesítsük. A az élelmiszer segély csökkentése emlékeztet bennünket arra, hogy a legnagyobb emberi humanitárius tragédiának milyen következményei vannak. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy az Európai Unió a maga teljességében válaszolnia kell a szíriai áldozatokra, illetve a helyzetre. Nagyon fontos, hogy a szíriai menekültek számára nyújtott segítség megmaradjon. Az Európai Unió a nemzetközi választ vezette, a reakciót vezette a szíriai katasztrófára. 3,1 milliárd eurót állítottunk rendek, adtunk rendelkezésre, ebből 681 millió euró az Európai Bizottság humanitárius költségvetéséből jött, 120 millió e, euró a szíriai és szomszédos országokban nyújtott élelmiszer, élelmiz, élelmezési világprogramnak állítottunk rendelkezésre. Az UNHCR keretében. Ez sürgős kérdés, és emiatt további 5,5 millió eurót állítottunk rendelkezésre az élelmezési világprogramra. 2014-es segélyezésünk 18 millió további, 18 millió, illetve 2013. decemberében is rendelkezésre állítottunk több millió eurót, és további pénz mobilizálására kerül sor. Nem véletlen az, hogy néhány nappal ezelőtt kifejezésre juttatta, juttatták az ENSZ részéről az eh, nagyra becsülésüket az európai segítségért. Az eh, élelmezési világprogramnak eh, nagy segítségre van szüksége, ez idén 1,8 milliárd euróra rúghat, és ez az UNHCR költségvetésén is túlmutathat. Előfordulhat, hogy ezen szükségleteknek csak a 60%-át sikerül teljesíteni a forrásokból, és ez hatalmas nagy probléma. A VFP csak az egyik nagy szükségben lévő partner, amelynek elengedhetetlen szüksége van a segítségre. Ezért a donori közösséggel együtt kell működni, és a szükségleteket meg kell próbálni teljesíteni. A legnagyobb Szíriában van a legnagyobb válság, amelyel manapság szembenézünk, de hát nem ez az egyetlen. Irak, közép-afrikai köztársaság, stb. Ezek a válságok a humanitárius költségvetést lassan szétfeszítik. Persze a pénz sosem lesz elég, ezért a költség hatékonyabb és célzottabb fellépésre van szükség a humanitárius partnerek részéről. Ez a VFP-re is vonatkozik. 165 millió eurónyi humanitárius segítségnyújtásra kerül sor idén a szíriai válság keretében, vagy válság miatt. Már eddig 350 millió eurót sikerült mobilizálni 2012-ben, jövőre a, az e, a humanitárius segítségnyújtást 100 millióra e, tervezzük, de további pénz e, rendelkezésre bocsátására kerül sor hamarosan. Minden lehetőséget ki e, fogok használni ennek érdekében azonban az én egyedüli fáradozásaim nem elegendőek. Ezért kollektív fellépésre van szükség az elkövetkezendő évben. Azt várjuk, hogy 7,2 milliárd dollárra lesz szükség csak a szíriai válság esetében. Ez nagyon nagy növekedés a 6 milliárd, az idei 6 milliárd dolláros költségvetéshez képest, vagy szükséglethez képest. A szíriai válság az elkövetkezendő években kulcsfontosságú prioritás lesz. Az egész régió stabilitása függ ettől. Meg kell próbálni növelni a forrásokat és fenntarthatóvá tenni a programot, mert különben csak egy rövid távú segítségnyújtásra kerül sor. Ezért folytatnunk kell a, a forrásteremtést. Ez nem csak erkölcsi kötelességünk, hanem több millió szíriai menekült életéről van szó. Néhány nappal ezelőtt közös misszión vettem részt Mogherini asszonynal és Johannes Hahn biztossal, és ott is meglátogattuk a menekült táborokat a szíriai határon. A helyszínen a helyzet elképesztő. Az élelmiszer segély felfüggesztése, felfüggesztését azonnal meg fogják ott érezni az emberek, ez ellen kell tenni valamit, mindenképpen el kell kerülnünk ezt a helyzetet. Végül is mire van szükség? politikai megoldásra. Az ENSZ különleges megbiz, külön megbizotja Demisurán ezen politikai megoldásért dolgozik, és tegnap a külügyi tanácsi következtetésekben is megemlítettük ezt. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dank, Köszönöm szépen. Szilianidis biztosnak. Most rátérünk a vitára. Sajnos még nagyobb időszűkében vagyunk, úgyhogy kérem, hogy itt nézzék el nekem, hogyha szigorú leszek. Stír képviselői a szó másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt négy év során Amióta elkezdődött Szíriában a fegyveres konfliktus, több alkalommal is beszéltünk erről itt a parlamentben, és hangsúlyoztuk, hogy ez a világ legnagyobb humanitárius válsága napjainkban. Több millió embernek van humanitárius segítségre szüksége, 7 millió közöttük a gyermek, és emellett a világ élelmezési program nagy segítséget nyújtott a rászorulóknak, de sajnos a források hiányában ezt nemrég leállították. Ezeket a forrásokat a lehető leggyorsabban sikerült általában biztosítani. Stylianides biztos úr reakciója biztató, ugyanis azt mondja, hogy további pénzügyi segítséget kap a program. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az Európai Unió minden kötelezettségének időben eleget tett, hallhattuk ugyan ugye, hogy a programa kapcsolatosan bizonyos adósságok halmozódtak fel, de az Európai Unió időben biztosította a szükséges forrásokat. Fontos azonban, hogy a tovább, továbbiakban is ugyanez történjen, és humanitárius segítséget nyújtsunk a Szíriához hasonló országoknak. Emellett fel kell szólítanunk a nemzetközi partnereinket is arra, hogy a humanitárius segítségnyújtásból vegyék ki a részüket. A szíriai humanitárius válság összefügg a konfliktus gyökereivel, politikai megoldásra van szükség ennek orvoslására, ugyanakkor azonban a nemzetközi közösségnek segítséget kell nyújtania, amíg nem születik megoldás. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stír kollégának két percben Noizer kolléga szólalhat most fel. Elnök úr, biztos úr, tisztelt miniszter úr, minden politikus azt szeretné, hogy mielőbb minél nagyobb mértékű segítséget tudjunk nyújtani a szíriai menekülteknek, de nincs elég forrás. Az élelmezési világprogram nem tud kötelezettségeinek eleget tenni, az élelmiszereken spórolunk. Teljesen egyértelmű, hogy a politikusok figyelmeztetnek, hogy mindez emberéletekbe kerül. Egy példát mondanék, a Német Szövetségi Kormány és az én pártom tagja a kormánynak eh, azt mondja, hogy ez egy évszázados katasztrófa, igen, az az évszázad katasztrófája, esik az eső, aztán jön a hideg, aztán jön a halál. Tehát együttérzésben és drámai megközelítésben nincs hiány, de hát mit ér mindez, hogyha szembesülünk a puszta számokkal, hiszen a számok nagyon egyértelműek. A humanitárius segítségnyújtás költségvetése 2013 óta folyamatosan csökken, és a tagállamok szándékosan alulfinanszírozzák ezt a területet. Kifizetetlen számlák torlódnak fel, és nem azért mondom mindezt, mert nem sokára karácsony van, de szerintem ki kell, meg kellene nyitni a határokat, ki kell tárnunk a szívünket, és a tagállamoknak pedig a pénztárcájukat kell kinyitniuk. Köszönöm. Köszönjük szépen Neuser kollégának. Egy perc erejéig Kárszki kolléga kap szót. Elnök úr, a szíriai konfliktus az elmúlt évtizedek egyik legvéresebb konfliktusa, 200 ezren haltak meg, több százezren el kellett, hogy hagyják otthonukat. Nézzük Szádat városát például, amelyet a Bibliából is ismerhetünk. Ebben a városban beszélték Jézus Krisztus nyelvét, 2000 évig itt keresztények éltek, őket meggyilkolták, a túlélők pedig menekült, menekülni, menekülni kényszerültek. Több millióan hagyták el az országot menekültként, három millió az, belföldi menekült, nagy részük gyermek. Emellett azt hallhatjuk, hogy az élelmezési világprogram a környező országokban leállítja az élelmiszer segélyeket. Decemberben sem sikerült a kitűzött célokat elérni, nem sikerült elég erőforrást összegyűjteni. Hölgyeim és uraim, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy megsegítsük a menekülteket, és eh, hogy megakadályozzuk, hogy még többet szenvedjenek a háború miatt. Köszönöm. Köszönöm, Telicska kolléga, másfél perc. Elnök úr, biztos úr, miniszter úr, először is szeretnék elnézést kérni Mindjárt a hozzászólásomat követően el kell mennem, mert lesz egy nagyon fontos frakcióülésünk, amelyen egy dokumentumról lesz szó, amelyről holnap szavazunk. Én voltam egyik azoknak, akik szerettek volna eszmecserét folytatni erről mindenek előtt. Szerintem az Európai Bizottság nagyon gyorsan válaszolt a felvetéseinkre, de még mindig aggódom. Ugyanis az élelmiszer segélyek felfüggesztése nem csak nagyon káros, hanem szerintem majd, hogy nem bűntény, ha figyelembe vesszük, hogy a menekültek milyen helyzetben vannak. Attól tartok, hogy néhány hónap múlva ismét csak hasonló helyzet áll majd elő. Tudom, illetve kiderült a számomra, hogy ön is tisztában van ezzel, ezért szeretném önt megkérni arra, hogy legyen kemény, legyen határozott. Mi is támogatni fogjuk önt abban, hogy követeléseket fogalmazzon meg partnereink felé, és itt nem csak a menekültekről van szó, hanem a szomszédos országokban uralkozó helyzet, uralkodó helyzetről is. A gazdaság, a társadalom, az élelmiszerellátás, a vízellátás összeomlik már-már ezekben az országokban, Libanont tekintve például azt látjuk, hogy egy 5 milliós országban 1 millió menekültnek kell helyet biztosítani. A jövőben nagyon oda kell figyelnünk tehet erre a témára, mi támogatni fogjuk Önt, de nagyok az elvárásaink. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy, illetve másfél percre Hrizogonosz kolléga következik. Köszönöm szépen. Szíria esetében arról beszél, besz, arról kell beszélnünk, hogy 3,5 millióan hagyták el az országot, 3,5 millió menekült van, és olyan országokba is menekültek, amelyek Európa, Európával határosak, vagy az Európai Unióval határosak. 80 millió eurót sikerült összeszedni, hogy az azonnali segélyeket tudjuk folyósítani. Ennek a nagy része Európából érkezett. a, ezeknek az embereknek a túlélése, a biztonsága forog kockán. A menekült a menekültek véleményem szerint csapdába kerülnek, főleg azokban az országokban, ahova először beérkeznek. Görögországra és Olaszországra gondolok. Ott ragadnak ezek az emberek, ezek azok az országok, ahol először az Európai Unió területére léptek. A nemzetközi humanitárius jogot sem tartják tiszteletben. Igazságosabb rendszerre van szükség, amely lehetővé teszi, hogy a teher egy részét átvállalják a közép- és észak-európai országok, ahova egyébként mennének ezek a menekültek. Jó lenne, hogyha a szolidaritás területén ők is fel tudnának mutatni valamit. Köszönöm, Krisztogonosz képviselő. Smith kolléga következik. Uh, Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr, hogy ilyen gyorsan reagált a, az élelmezési világprogramot megsegítettük. Lennének konkrét kérdéseim, magával, az élelmezési világ programmal van gond, avagy egész egyszerűen csak túlságosan nagy a szükséglet. Véleményem szerint meg kell vizsgálni, hogy pontosan mi is történt, hiszen ennek lesznek még következményei. A biztos társaival együtt oda utazott a régióba, teljesen igaza van annak, hogy a humanitárius dimenzió csak egy dimenzió, sokkal globálisabb megközelítésre van szükség. Ne felejtjük el, hogy több tagállam is katonai beavatkozás részeseként van ott a régióban. Ennek is nyilván következményei vannak, és jó lenne, hogyha koherensen tudnák föllépni menekültőgyi szempontból is és egyéb szempontból is. Köszönöm szépen, most következik egy percre Fontulis képviselő. Tisztelt kollégák! az élelmezési világprogram világprogramnak finanszírozási nehézségei vannak, és ez tragédia az érintettek számára. Közeledik a tél, a Szíriából menekültek, a környező országokba távoznak, Egyiptomba vagy máshova. Az életükről van szó, az ENSZ tisztában van azzal, hogy vészhelyzetről van szó, és ezért kéri azt, hogy felajánlások érkezzenek, de ki is felelős a szíriai háborúért? A nemzetközi közösség részben felelős ezért az iraki és más katonai beavatkozásokért, és a menekülteknek ezért kell otthonukat elhagyni, és más országokba távozni. Nyilvánvaló, hogy a földközi tenger környékén fognak letelepedni Oroszországban és Olaszországban. Eh, Köszönöm szépen, Milán Mon következik. Köszönöm szépen. November 9-én szerencsésen újra folytathatta a munkáját, az élelmezési világprogram tudott segíteni ezeken a szíriai menekülteknek, részben az Európai Unió segítségnek köszönhetően. Elképzelhető, hogy néhány hónap múlva ugyanez a helyzet alakul ki, ezért lenne fontos az, hogy nagyobb támogatást vállaljon a nemzetközi közösség, főleg így télvíz idején. Ahogy a biztos úr mondta, olyan megoldást kell kidolgozni, amely az inkluzív politikát tartja előtérben, ne felejtjük el, hogy milyen hihetetlen szintű volt, vagy mértékű volt az erőszak a helyszínen. Nagyon fontos az, hogy támogassuk az a, támogassuk azt az ENSZ javaslatot, hogy legyenek olyan területek, ahol ö, tilos az erőszak, ez megkönnyíteni a menekültek életét. Úgy gondoljuk, hogy a a szíriai moderált erőket, mérsékelt erőket kell segíteni. Az utóbbi időkben nagyon visszaestek. Fontosnak tartom azt is, hogy a szomszédos országok és az egyéb nemzetközi szereplők befolyást tudjanak gyakorolni a szereplőkre azért, hogy abba, abba hagyják, felfüggeszék ezt a konfliktust, az Európai Uniónak is részt kell ebben válaszolnia, hiszen békés megoldásra van szükség. Köszönöm szépen, Miriam mondnak most pedig Frunzulika képviselő következik másfél percre. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, miniszter úr, a szíriai polgárháború az egyik legnagyobb tragédia ebben az évszázadban, ebben az évtizedben, és nem látjuk ennek a végét. Több ezer ember vesztette életét, az országot elsivatagosítják, a földet teszik egyenlővér, millióan menekülnek a szomszédos országokba, és azok az országok, amelyek befogadják, illetve programok, amelyek, amelyek élelmezik ezeket a személyeket, alul finanszírozottak. 1,7 millió menekült érkezett már Törökországba, Jordániába, Libanonba. Ez egy hatalmas nagy kihívás a befogadó országoknak, és ezek az országok, amelyek nagyvonalúan megnyitották határaikat, nem nyújtuk megfelelő finanszírozási segítséget, nem osztjuk meg a terheket. Pedig nem szabadna hezitálnunk ezzel kapcsolatban. A Szíriával, Szíriában folyó válság megoldására segítséget kell nyújtanunk. A kormányok, a magán finanszírozók segítséget nyújtottak már ebben a konkrét esetben az élelmezési programmal, de ez nem lehet állandó megoldás az Európai Uniónak a kötelezettségeit vállalni kell, az ígéreteit be kell tartani. Az éhínség és a, a, a hideg okoz hatalmas problémákat ezekben a táborokban, menekültáborokban prioritást kell, hogy élvezzen ennek a problémának a megoldása. Köszönöm szépen, most egy percre Precel kollega kapja meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! Tragikus, hogy az élelmezési világprogram meg kell, hogy szüntesse a segítségnyújtást Szíriában. Az Európai Uniónak felelőssége újra indítani ezt a programot. Ez mind a tagállamok, mind az Unióra érvényes, további forrásokat kell mobilizálni. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a politikai, az Európai Unió politikai befolyása nélkül a helyzet még meg sem tör, erre sor sem került volna, de ez egy fontos tünet nem csak arról van szó, hogy a határokat és a pénztárcákat meg kell nyitni, hanem az okokat kell megszüntetni. És ebben az arab országokat is felelősségre kell vonni, hiszen nekik nem csak pénzt kell fizetniük, hanem ideológiai, vallási felelősséget kell viselniük. Az alapprobléma Szíriában és az egész régióban az iszlamizmus, és ezt nem csak, erről nem csak beszélni kell, hanem ez ellen fel kell lépni. Köszönöm szépen Precel képviselőnek, most Nárt képviselő következik. Kiro. Köszönöm szépen, elnök úr. Ö, őszintesen. Őszinten gratulálok a biztosnak, hiszen mindent megtett azért, hogy újraindulhasson az élelmiszerési világprogram, ez alapvető fontosságú, ezért gratulálok. 5,5 millió euró ezt kell hozzáadni az előz, azt megelőző 18 millióhoz. De van itt egy alapvető gond, ez pedig az, hogy a kormányok, az Európai Unió kormányai, a tagállami kormányok nem tartják tiszteletben az ígéreteket, ezért vagyunk folytonos csatározásban a tanácssal. Kérem szépen, tegyenek rendet, a kormányok között, és hogyha valamit megígérnek, azt tegyék is meg. Köszönöm szépen. Most egy percre Arnautú képviselő. Monsieur le Président, mes chers collègues. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A menekültek eh, helyzete borzasztó, legyen szó Jordániáról, Libanonról, Törökországról. Szeretném felhívni a figyelmüket a Libanonban lévő szíriai keresztény menekültek helyzetére. Ezek a menekültek Omsz és Amma tartományából érkeztek a válság kirobbanásakor, hiszen az iszlamisták ellen menekültek, akik elfoglalták a házaikat és előzték a keresztényeket. Azonban nem profitálhatnak a menekült státuszból, mert a szíriai kormány nem fogadja el ezt az érvet, mely szerint a keresztényeket üldözik. A OMSZ tartománynak a biztonságos tétele elengedhetetlen. A tagállamoknak az ENSZ felé azt kell követelni, hogy a keresztény szíriai menekültek diszkriminációjával hagyjanak fel. Köszönöm szépen Arno Tú képviselőnek, most Valenciano képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy a hely, lehet, hogy úgy tűnik, hogy a világ összeomlik. Ezt nem én találtam ki, hanem az ENSZ főtitkára. Minden kolléga elmondta, hogy kritikus a helyzet. Képzeljük el, hogy van egy olyan városunk, egy európai városunk, mint mondjuk Bécs. Képzeljük el, hogy a nők, a férfiak, a gyerekek nem jutnak élelemhez, nem jutnak szálláshelyhez. Hogyan, tudunk, hogyan tudnánk őket segíteni? Ki mobilizálódna? Ki mondaná azt, hogy segít nekik? Úgy tűnik, hogy a kormányokat állandóan ösztökélik el, hogy végre is hajtsák azt, amit ígértek. Pedig ennél sokkal többre van szükség. Ne, mi vagyunk a világ leggazdagabb országai, nekünk is nyilvánvalóan osztozni kell a terhekben, amit a libanoni, a Libanonban, Jordániában, Törökországban lévő szír menekültek jelentenek. Nem, nem tehetjük azt, hogy semmit sem teszünk. 130 130, 130 ezer 130 ezer szír menekültet fogadtak be a, a fejlőd, fejlett országok, ez, sokat, ez csak töredéke annak, amit a szomszédos nem fejlett országok fogadtak be Szíria körül. Ez a kérdés olyan, ami, eh, amit mindenki, ami a mindenképpen foglalkozni kell, és ami nagyon érzékeny. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valenciano képviselőnek, most Citriánszka képviselő Köszönöm szépen. Több millió civil szenved Szíriában a fegyveres erőszak miatt. Gyermekek, nők, idősek, több millió embernek kellett elhagyna, elhagynia az otthonát, és nekik egyharmaduk külföldre kényszerült. Elveszítették otthonukat, munkahelyeiket, és már nem férnek hozzá a legalapvetőbb túléléshez szükséges dolgokhoz sem, például élelemhez, illetve ruházathoz. Elveszítették a méltóságukat. Az Európai Unió kulcsfontosságú szerepet játszott az ő megsegítésükben, de szeptemberben fel kellett függeszteni a segítségnyújtást az források hiányában, ezért a szírmenekültek nagy része még nehezebb helyzetbe került, és időközben hidegre is fordult az időjárás. A jövőben meg kell akadályoznunk azt, hogy ezek az emberek még többet szenvedjenek az időjárási körülmények miatt is, és a bizonytalan helyzet miatt. És fontos, hogy fellépjünk az érdekükben a jövőben, és köszönöm szépen. Tolja kolléganét nem látom a teremben, ezért Kán kolléga kap szót egy perc erejéig. Köszönöm szépen, elnök úr! Szíriában már sokadik éve dúl a háború, nagyon káros következményekkel járt volna, ha teljesen megszakad az élelmezési program. Annak ellenére, hogy a humanitárius segítségnyújtás nőtt, a hozzáférhető erőforrások és a szükség közötti szakadék egyre nő. Prioritásként kell kezelni a humanitárius segítségnyújtást, ugyanakkor azonban fontos a gyökerénél kezelni a problémát. A nemzetközi reakció ö, nagymértékben hozzájárult a helyzet további romlásához, hogyha a brutális Assad rezsimmel előbb megszakította volna a nemzetközi közösség az együttműködést, akkor nem jutott volna ki ellenőrzésünk alól a helyzet. Emellett radikalizálódik is a sok-sok csoportosulás az országban. Fontos, hogy ezt a helyzetet kezeljük. Morális, erkölcsi felelősségünk ez a menekültek felé. Köszönöm. Köszönöm szépen Kán kollégának. Másfél perc erejéig López kolléga kap szót. Túl régóta van polgárháború Szíriában, és ennek a következményei elviselhetetlenek és drámaiak. 200 ezeren vesztették életüket, 11 millió szíriainak van szüksége humanitárius segélyre, ennek a fele gyerek, 3,5 millió szírián kívüli menek, menekült van, és nagyon sokan kértek menekült státusz Európában. Ehhez hozzá kell venni azt is, hogy az emberi jogokat sárba tiporják, az embereket kínozzák, kémiai, vegyi fegyvereket vesznek be, és ez, ez elviselhetetlen. valószínűleg a világnak ez a legnagyobb humanitárius válsága, ehhez képest a, erre mi nem megfelelően reagáltunk. Ezért az Európai Parlamentnek négy nagyon fontos üzenetet, üzenetet kell már mondania. Egy, szégyen, szégyen az, hogy az ENSZ élelmezési világprogramja programját föl kellett függeszteni, bár csak időszakos jelleggel. Második dolog. Assad sose lesz a szövetségesünk, viszont ő is kell ahhoz, hogy politikai megoldás szülessen a régióban. Három, ez is nagyon fontos. Az ENSZ különleges küldöttjét támogatnunk kell. Negyedik dolog, ez is nagyon fontos. Nem halljuk sajnos a hozzászólót, az elnök elvette a mikrofont. Köszönjük szépen! A felszólalók, lista, felszólalók listájának végére értünk ezzel. A spontán felszólalók következnek. Caputo úrnak adom meg a szót. Grazie Presidente. Il programma alimentare mondiale... Köszönöm. Az élelmezési világprogramnak meg kellett szakítani a működését ennélkül nagyon, sok, nagyon, nagyon annak a veszélye, hogy sok család nem kap megfelelő, nem jut megfelelő élelemhez a, a tél során. Nem csak a menőkültek számára fontos ez, hanem a befogadó országok, Egyiptom, Libanon, Irak, ezek az országok segítenek a menekülteken, és nagyon sajnálatos az is, hogy instabilitás alakulhat ki, hogyha ez nem történik meg a teljes nemzetközi közösségnek hozzá kell járulni ehhez. Megköszönöm, hogy az Európai Bizottság egy új, stragi, egy új stratégiai pénzügyi eszközt indított el. Örülök annak, hogy a tanács és a, a külügyi főképviselő is mindent megtesz azért, hogy megoldja a szíriai helyzetet. Együtt érzek a szíriai menekültekkel, ugyanakkor arra kérem a nemzetközi közösséget, hogy közösen lépjen fel. Köszönjük szépen Kaputó úrnak. Ska Keller a második felszólaló a spontán felszólalások körében. Egy perc. Köszönöm szépen. Emberek éheznek, mert országok és EU-s tagállamok is eh, nem tartották be a kötelezettségeiket pénzügyi tekintetben. Még azután sem történt ez meg, hogy az élelmezési világprogram felszólította őket erre. Sok tagállam nagyon keveset ad, és sok tagállam semennyit sem. Itt olyan emberekről van szó, akik a támogatásunkra szorulnak, és a szírkonfliktus nem meglepetésszerűen tört ránk, és a tél sem meglepetésszerűen vette kezdetét. Nem várhatjuk azt, hogy hirtelen egyszer csak az égből potjan egy politikai megoldás a konfliktusra. Most kell cselekednünk, és szerintem Szíria szomszédai már most is nagyon nagy teljesítményt nyújtanak, segítenek az embereken, és segítenünk kell, mert senkinek nem tudjuk majd megindokolni azt, hogy miért nem segítettünk most, mindaddig, amíg nem születik politikai megoldás, cselekednünk kell, segítenünk kell a menekülteken. Köszönöm. Köszönöm azt is, hogy betartott a felszólalási időt. Csak ketten jelentkeztek összesen a, a spontán felszólalásokra, ezért most ismét a biztos úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Először is. Köszönöm szépen mindenkinek a pozitív eh, megjegyzéseit, és köszönöm azt is, hogy eh, nagyon kedves szavakat intéztek hozzám. Köszönöm szépen a támogatásukat. Ez nagyon sokat jelent a számomra. Nagyon nehéz feladat előtt állok. Hadd fejezzem be azzal, hogy három konklúziót vonok le a mai eszmecseréből. Először is a válság, amelyről ma beszélünk, példanélküli. mind humanitárius következményeit nézve. Igaz ez? Embermilliókról van szó, és hát igaz ez a pénzügyi, pénzügyi betületre is. Ez egy olyan válság, amely hatalmas következményekkel jár a mi számunkra és Európa számára. Egy átfogó választ erre a válságra nem adhatunk úgy, hogy a hagyományos költségvetésünkre támaszkodunk. Ez sajnálatos módon világos. Ahogyan már elhangzott, hiteles reakcióra van szükség az EU részéről. Kollektív felelősségünk van abban, hogy megtaláljuk az eszközöket a megfelelő reakció biztosításához, és tudnunk kell azt is, hogyha nem fektetünk be elég forrást a régióban, nem eszközlünk elég beruházást, akkor eh, ennek eh, még sokkal, de sokkal rosszabb következményei lesznek az eddigieknél. Másodszorban mindent megteszünk az Európai Bizottságban és a tagállamokkal együttműködve, annak érdekében, hogy hatékony választ tudjunk találni a helyzetre. Az Európai Unió egésze a nemzetközi reakció élén járt, mi vagyunk a legfőbb donor a támogatásban, és fontos, hogy továbbra is élen járjunk. Harmadsorban a humanitárius segítségnyújtás önmagában nem elég. Ez egy elhúzódó válság. Ezért azt követeli meg, hogy integrált, összehangolt választ, adást hajtsunk végre az összes nemzetközi szereplővel, partnerrel karöltve. Már most is együttműködünk a fejlesztési, fejlesztésügyi kollégákkal abban, hogy mindezt a stabilizációs segítségnyújtás keretébe ágyazzuk be. Ezért meg kell növelnünk a finanszírozásban a segítségnyújtást, pénzügyi segítségnyújtást. Ahogyan ön is elmondta, politikai megoldásra van végül is szükség, de sajnálatos módon a humanitárius problémákra a politikai megoldást kell találni, és a humanitárius segítségnyújtás viszont az, amire egy első sürgős lépésként szükség van. Együtt kell működnünk az összes érintett féllel, hogy ezt a rendkívül nehéz célt nehezen elérhető célt megvalósítsuk. Biztos vagyok abban, hogy a mi támogatásunk, az Európai Unió támogatása, de Misztóra külön megbízott céljait elérendő kulcsfontosságú. Köszönöm szépen a figyelmüket még egyszer, és várom a további együttműködésünket ebben a nagyon nehéz kérdésben. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen Stylianides úrnak, most pedig a tanács részre, részről Delavelova úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani ezért a vitáért, köszönet a biztosért, biztosnak is, nagyon konkrét szavakat hallottunk tőle. az Európai Uniónak meg kell tenni a kötelességét, amikor humanitárius segélyt kell biztosítani a szíriai válság áldozatainak. 2,5 milliárd eurót biztosítottunk már a válság áldozatainak a válság kezdete óta, és a tagállamok is nagyon konkrét ígéreteket tettek a menekültek kérdésében. Az élelmezési világprogrammal együtt a tagállamok biztosítják azt, hogy a lehetőleg hatékonyabban használjuk a finanszírozást. Nagyon fontos a tervezés, nagyon fontos a prioritások meghatározása, és biztos vagyok abban, hogy közösen meg tudjuk valósítani ezeket a célokat. Köszönöm a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük a vitának ezennel vége.